az eheti rend elfogadását, amelyet az elnökök konferenciá, konferenciája a november 19-én a 149-es cikk értelmében elfogadott. A mai nappal kapcsolatban elmondom, hogy a GUE kéri a bizottsággal való szóbeli eh, kérdés lehetőségének, kérdésfeltevésének lehetőségét új állatvédelmi eh, rendelkezésekre vonatkozóan a csütörtökön a csütörtöki napon lehetne erről határozni és szavazni. Anya Házeka kollega ez megadom neki a szót a e kérdés magyarázatára. Köszönöm, szé- Köszönöm szépen, elnök úr. A 152-es cikk alapján kérem a parlamentet, hogy zárjuk le a szóbeli kérdések vitáját, a 149 per 2015-ös új eh, állatjólét, állati jólétre vonatkozó határozatát egy új határozattal a stratégia, a stratégia 2013. decemberében vétért, és a bizottság semmi jelét nem mutatta annak, hogy új stratégiát kívánna beterjeszteni. Ez elfogadhatatlan. Nagyon sok, nagyon sok olyan kérdés van, amely az állatjóléttel kapcsolatos az Európai Unióban, és ezekkel mind foglalkozni kell. Azt akarjuk, hogy a bizottság egyértelmű úti tervet terjeszten erre be. Kedves kollégák, Stefanek kollega nevében is kérem a támogatásokat, hogy elfogadják a vita lezárására vonatkozó kérelmünket. Hogyha úgy gondolják, hogy számítanak az állatok, akkor ezzel megmutathatjuk, hogy itt az ideje. Köszönöm szépen. Ki szeretne felszólalni a kérelem mellett? Mellette kíván felszólalni. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, és köszönöm szépen Hazakamp asszonynak ezt a kezdeményezést. Láttuk, hogy nagyon sok területen jogszabály történt itt ebben a házban, ezek azonban nem koherensek a témát illetően, és nincs egy megfelelő jogalkotási keret az Európai Unióban jelenleg. Ez pedig azt jelenti, hogy az állatok szenvednek, különböző rendeletek vannak érvényben a különböző országokban, és nincsen közös piacunk ezért, ezen a területen, ezért támogatom a GUE javaslatát. Köszönöm szépen. Van-e valaki, aki ellene kíván felszólalni? Úgy látom, nem, akkor igen? Mégis. Ellene? Akkor megadom a szót. Anne Mari. Tisztelt elnök úr! Egy összehasonlítást szeretnék tenni. Azt kérte, azt kérték, hogy a párizsi támadásokról foglalkozzunk, és legyen állásfoglalás, minden elfogadott intézkedés valóban valósuljon meg, amelyek eddig nem valósultak meg, és ezek életet menthetnének. Meg vagyok döbbenve, hogy az Európai Parlament úgy gondolja, hogy az állatjóléti kérdés, amelyet egyébként támogatok, fontosabb állásfoglalás, mint az, a, a nők és a férfiak életben maradása. frau alio marie sie haben ein kompliment sie haben nagyon ügyes megfogalmazással gratulálok. Mellette, a kérés mellett szólt, annak ellenére, hogy minthogyha ellene szólalt volna fel, és még ráadásul tiltakozott is. Akkor szavazzunk. Aki, meg, aki támogatja a, a beadványt, azt kérem emeljek fel kezét. Ki van ellene? Tartózkodás? Elfogadtuk. Csak nyugodtan, csak nyugodtan. a kollégák azt kérik, hogy elektronikusan ellenőrizzük a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk a beadványt. Szó Dienstag liegen mir. Kedre vonatkozóan nincsen kérvényem. Szerdára a grüne, a zöldek kérik a Ferrarat és Tajrer jelentésre vonatkozóan, amely az adóelőlegek és egyéb intézkedések csütörtökre való elhalasztását. Lambert úrnak adom meg ezzel kapcsolatban a szót. Tisztelt elnök úr, a parlament úgy döntött, hogy a jelenlegi vállalkozások adó optimizálása ellen fellép, ez egy februári döntés, és ezen a héten döntünk majd ennek a bizottságnak az első véleményéről. Nagyon remélem, hogy ezt nagy többségben elfogadjuk majd, és ennek örülök is. Az aggodalmom oka a következő. A múlt héten az elnökök konferenciája nagy többséggel úgy döntött, hogy az esetleges taxabizottság mandátumának meghosszabbítását elhalasztja, elhalasztja pedig ez, ez nagy támogatást élvezett. Elfogadtuk a jelentést, és, és nagyon fontosnak tartom, hogy a két döntést összefog, összefogjuk, összekapcsoljuk. Tehát közben egyértelmű üzenetet kaptam a különböző politikai frakcióktól, jelezvén, hogy támogatják a mandátum meghosszabbítását. Most csütörtökön tudna dönteni az elnökök konferencia, és azt szeretnénk, hogy csütörtökön délben ezt azonnal szavazzuk itt meg. Hogyha így járnánk el, akkor ezzel elfogadtuk a jelentést. Szerdán a taxe mandátumát meghosszabbítanánk csütörtökön, és így egy valós politikai akarat jelenne meg, nem kell tehát ezt a szavazást elhalasztani. Köszönöm szépen, Lamberts úr. Ki az, aki mellette kíván szólni? Demázi úr. Herr Präsident, vor über einem Jahr... Elnök úr, több mint egy évvel ezelőtt a luxleaks a nemzetközi koncernek botrányos ügyletei nyilvánvalóvá váltak. Mindenki tudja, hogy a nyomozásokat nem lehet lezárni a bizonyítékok begyűjtése előtt, de szisztematikusan a fontos dokumentumokhoz való hozzáférést megtiltották nem engedték, csak a parlamentben nem lett mindenki számára ez világos. Ezért a múlt héten ide-oda nagyon sok mindent mondtunk, ezért azt kérem, hogy szalva, halasszuk el a szavazást, nevezzük időközi jelentésnek, vagy bárminek. Nem szabad, hogy a mandátum lejárjon, e hétre meg kell hosszabbítani, a napi rendet ennek megfelelően módosítani. Egyébként az adóázisok elleni harcunkat teljesen hiteltelenné tesszük. Köszönöm szépen, Demazié úr, Weber úr, elnök úr, azt kérem, hogy tisztázzuk ezt, mert a zöldek kérvé, beadványát úgy értettem, hogy vissza kell vonni ezt, akkor, hogyha ha mindenki most a, módos, a meghosszabbítás mellett van, akkor ez azt jelenti, hogy feladjuk tulajdonképpen az ügy tisztázásának lehetőségét. Tehát szeretném, hogyha nem tűnne el a jogalap. Szeretném, ha visszajeleznének a a frakciók, hogy mi a jogalap. Egyébként mi támogatjuk a beadványt. Én úgy értettem, ahogy ezt elmondtam, a nyitott kérdések tisztázását azonban mindenképpen támogatjuk frakcióként is. Köszönöm. Zimon úr. A szociáldemokrata frakció nevében azt kérem, hogy fogadják azt el, hogy természetesen az Áldénnél is nyugtalanság van és a szociáldemokrata frakció éppen ezért amellett van, hogy szerdán szavazunk erről, csütörtökön az elnökök konferenciája tárgyaljon, és csütörtökön a plenárison itt döntsünk a szakbizottsági meghosszabbításon. Lambert kollégának hálás lennék, hogyha így visszavonná, e, ezzel a formával visszavonná a beadványát. Tehát visszavonja? Visszavonja, rendben van akkor nincsen további beadvány az eheti napirendre vonatkozóan. Köszönöm. Nézzük akkor a Dohai Fejlesztési Menetrend jelenlegi állását, tekintettel a WTO 10. miniszteri konferenciára. Megadom a szót először Malmström biztos asszonynak. Biztos asszony?